támogassanak, mert növekedés és munkahelyteremtés az, ami számít Európában az állampolgároknak. Köszönöm. Én is köszönöm a vitában való részvételt a képviselőtársaknak is, és a bizottságnak is. Ezzel a vitát lezárom. A napirend értelmében a következő pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai felhívás konkrét lépésekre az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem terén. Elsőként a tanács nevében Nikolaj Vammen szólal fel. Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt, tisztelt képviselő urak és hölgyek, biztos ura. A Dán elnökség nevében köszönettel tartozom az Európai Parlamentnek, amiért az adócsalás, illetve az adóelkerülés ellen harcol. A tanács is úgy gondolja, hogy ez nagyon fontos részét képezi az adópolitikának. Az adó egy területén történő együttműködés prioritás az elnökség számára. A jelenlegi gazdasági környezetben különösen így van ez. A tagállamoknak ambiciózus fiskális konszolidációt kell végrehajtaniuk. A tanács különböző kezdeményezéseket hozott a probléma orvoslására az elmúlt esztendőkben. 2006, illetve 2007 során a tanács következtetéseket fogadott el egy csalás elleni stratégia keretében, különösen az áfa csalásra vonatkozóan. Azóta a tanács jó pár jogszabályt hozott mint például az administratív együttműködésre vonatkozó rendelet megerősítését az ÁFA területén, illetve az ÁFA irányelvet módosította. Ezeknek mind az a célja, hogy a csalás ellen felvegyük a harcot. Ide tartozik az információ csere felgyorsítása a tagállamok között, illetve az áfa kivételek az importra vonatkozóan, valamint a számlázási szabályokra vonatkozó megállapodás. A közvetlen adóztatás területén 2011. februárjában a tanács elfogadta az administratív együttműködés irányelvét, melynek célja, hogy megerősítse a kölcsönös segítségnyújtási eszközöket a közvetlen adók értékelése során. Az irányelv többek között lehetőséget nyújt az információcserére, kérés alapján, illetve automatikus információ cserére vonatkozóan is intézkedéseket tartalmaz. Továbbá 2003-ban a megtakarítási jövedelemmel kapcsolatos irányelvet is elfogadta a tanács, végül pedig 2010 márciusában egy olyan irányelvet fogadott el a tanács, amely az adóbehajtással kapcsolatos, illetve egyéb illetékek behajtásával, ez pedig a jelenlegi kölcsönös segítségnyújtási eszköz felülvizsgálatát, illetve javítását jelenti. Úgy gondolom, hogy ezek mind jól mutatják, hogy a tanács elkötelezett az adócsalás, illetve az adó elkerülés elleni területén. Természetesen még van teendőnk, és, és valóban többet is kell tenni. A márciusi ülésén az Európai Tanács hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a fiskális konszolidáció, illetve növekedés. Ebben a kontextusban a tanács, illetve a bizottság felé fordult az adócsalás, illetve az adá, adó elkerülés elleni harc megerősítése érdekében, és jelentést kért ez év júniusára. A Dán elnökség nagyon fontosnak tartja ezt a kérdést. Jelenleg folyik a munka, és arra számítunk, hogy a határidőt tiszteletben tudjuk tartani, és az Európai, az Európai Tanácsnak beszámolhatunk majd júniusban. Természetesen jelenleg nem szolgálhatok részletekkel arra vonatkozóan, hogy mi lesz ebben a jelentésben, de körvonalazhatom azt, hogy milyen munka is folyik a tanácsban. Először is a Dán elnökség folytatja a munkát a megtakarítási adó irányelv kapcsán. Az ECOFIN miniszterek májusban vagy júniusban fognak erről az anyagról beszélni, valószínűleg május 15-én. A Dán elnökség ezen az ülésen azt fog javasolni, hogy fogadjanak el egy mandátumot, mely szerint a bizottság Svájccal és más nem európai, nyugat-európai országokkal tárgyalhat a megtakarítási adó megállapodások új generációját illetően. Ezáltal a harmadik országokkal való megállapodásokat is felül lehet vizsgálni. A célkitűzés az, hogy hatékonyabb legyen a határon átnyúló megtakarítások adóztatása. A Dán elnökség reméli, hogy valós előrelépés történik majd ebben a nehéz témában, egy olyan téma ez, amely rendkívül fontos az adócsalás, illetve az adó elkerülés elleni harcban. Másodszorban Ami a jövedéki adót illeti, a következő ECOFIN tanács ülésen egy új adminisztratív együttműködési irányelvet fogunk elfogadni. Ez egy nagyon fontos eszköz a csalás elleni harcban, illetve az adóelkerülés elleni harcban. Harmadsorban a tanács meg fogja nézni a bizottsági közleményt az áfára vonatkozóan, amely új utakat tár fel az áfacsalás megakadályozására, és a végkövetkeztetéseket a Dán elnökség végére várjuk. Jogalkotási területen a jogalkotási terület mellett a tanács tovább folytatja az adópolitikák koordinálására vonatkozó munkáját. Van egy magatartási kódex csoport, amely koordinálja a tagállamok ezen jellegű erőfeszítéseit. Ez egy új irányvonal, mely értelmében ezen kódex érvényes lenne harmadik országok számára is. Hölgyeim és uraim, szorosan együtt fogunk működni önökkel, illetve a bizottsággal annak érdekében, hogy sikeres legyen a harc a csalá, adócsalás ellen, illetve az adó elkerülés ellen. Mengetek. És most a bizottság nevében Szemeta biztos úr mondja el a véleményét. Mr. President, uh... Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, miniszter úr, nagyon nehéz időkben, mint a mostani, biztosítani kell azt, hogy az adók hatékonyak, és a beszedésük is tisztességes. Nem kérhetjük az állampolgároktól azt, hogy fogadják el a növekvő adók terhét és a közszolgáltatások csökkentését, hogyha nem teszünk meg mindent azért, hogy a különböző gyakorlatokat megpróbáljuk eh, a eh, legitim irányba, az adókat legitim irányba terteni. Na, megfelelő mértékben javultak azért ezen a területen az előrelépések. A bizottság egy olyan stratégiát dolgoz ki, amely az adócsalás és az adóelkerülés ellen kíván fellépni. A tagállamok és a kormányok és az önök vitája is ma további lehetőséget ad és lendületet ehhez a munkához. Már várom azt, hogy meghallgathassam véleményeiket, aggodalmaikat. Ahhoz, hogy jobban meg tudjuk határozni az európai stratégiát, ahhoz úgy gondolom egy hármas megközelítésre van szükség. Először is a tagállamoknak meg kell tenni mindent azért, hogy a megfelelő eszközöket eh, biztosítsák. Például igazi megtérülésre van szükség a csalás elleni küzdelemben, hogy a megfelelő információval a közös eh, elemzéseket is lehetővé tegyük. A bizottság továbbra is támogatja az Eurofrisket és a gyakorlati tevékenységeket a pénzügyi költség eh, programok keretében. A tagállamoknak ezen kívül teljes mértékben ki kell használniuk a kölcsönös rendelkezéseket és a, a plafon mechanizmusait. A, fent lévő, a, a fennálló javaslatok az adócsalás és adómegkerülés elkerülésére egyelőre még puha törvény. A pénzügyminisztereknek meg kell találni a lehetőségét arra, hogy hogyan lehet a megtakarítási irányelv kiskapuit becsukni. Az elmúlt három évben az információcsere globális normává vált a bankok körében is. Az Európai Uniónak itt az ideje, hogy saját mechanizmusaival bekapcsolódjon ebbe. Az első lépés a tanács számára az, hogy megbízza a bizottságot, hogy tárgyaljon partnereinkkel a jogszabályokról, különösen Svájcral. A harmadik dolog pedig új gondolatokra is szükség lesz. Mit lehet tenni? Például közös megközelítés a vizsgálatokra, nem csak az adóhatások, adóhatóságok között határon átnyúló formában, hanem különböző ügynökségek között, például a vámügyőrség, adóhatóságok együttműködése. Ezekkel a mechanizmusokkal lehetővé válna a tagállamok számára, hogy gyorsan lépjenek az új um, körhinta csalásra. Fel kell lépnünk az adóparadicsomokkal szemben is. Az Európai Uniónak erősen fel kell tudni lépnie, biztosítani azt, hogy megvédje magát a, azokkal a jogrendszerekkel szemben, amelyek követelményei nem felelnek meg a mieinknek. Az adózásokkal kapcsolatos közvita is nagyon fontos, és mindent megteszek azért, hogy az agresszív adótervezést, amelyek az adóbehajtást aláássák, megszüntessük. Tisztelt képviselők, mielőtt befejezném, hadd mutassak rá arra, hogy tisztában vagyunk a, arra, hogy nem csak az adóügyi jogszabályok terén kell javítanunk. A csalás elleni terület biztosaként is egy csalás elleni stratégiát terjesztettem be, amely a cigaretta és alkohol csempészet ellen kíván fellépni az EU keleti határain. Átláthatóságra van szükség a, az EU alapok kedvezményezettjei körében, és azok, akik nem tesznek eleget adókötelezettségeinek, azoknak ne, járjanak, e, ne járjon EU támogatás. Mise Barnier biztostársam is átláthatóságot akar a vállalati elszámolások körében. A legutóbbi országjelentésekre vonatkozó követelménye és a vállalati jegyzékek, cégjegyzékekre vonatkozó javaslata is ezt célozta meg. Úgy gondolom, továbbra is fel kell lépnünk az adócsalás és adó megkerülés ellen, és várom már ezt a konstruktív vitát a mai napon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a képviselőcsoportok nevében szóló következnek. Elsőnek két percben Zálva Bidegáin az Európai Néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az elmúlt csúcson arról volt szó, hogy a járulékrendszer kell megreformálni, hogy az adó elkerülést és az adócsalást elkerüljük. Ezzel kapcsolatban Spanyolországban bemutattak egy új jogszabályt is, és ennek vívmányai tükröződnek egyébként a tanácsnak a végkövetkeztetéseiben is, és ez fog hozzájárulni úgy a spanyol, mint az egyéb európai gazdaságok adó bevételeinek növeléséhez. Fontos, hogy jobb biztonságot teremtsünk, az árnyék gazdaságot visszaszorítsuk, a táptalaját elvegyük, és megakadályozzuk azt, hogy az emberek elkerüljék az adókötelezettségüket. Fontos, hogy így járuljunk hozzá az igazságos európai teherviselés kialakulásához. Az OECD által megfogalmazott ajánlásokat is figyelembe kell ennek során venni, és be kell zárni azokat a búvójukakat, amelyek lehetőséget teremtenek az adó előli elmenekülésre. Van egy spanyol tervünk, a sok leküzdésére, az árnyék gazdaság felszámolására, az átláthatóság elősegítésére és az európai együttműködés javítására, ami az adóbeszedés hatékonyságának növelését, a deficit leépítését segíti, ami manapság a válság idején annyira fontos mindannyiunk számára, és egy olyan adópolitika kialakítására, ami nem akadályozza a növekedést, hanem egy hatékony rendszert hoz létre. Reméljük, hogy pozitív hatások jelentkeznek az államháztartások bevételi oldalán, és pozitív befolyása lesz az állam adóságra is ennek a politikának, illetőleg a növekedésre is. És ha már a növekedésről esett szó, akkor megragadom az alkalmat, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy az annyira vágyott növekedés a gazdaságunk nemzetközi esítésén kell, hogy alapuljon, a vállalkozásaink nemzetközi szintére lépésén kell, hogy alapuljon, ehhez azonban az is szükséges, hogy jogbiztonság kísérje a beruházásainkat. Köszönöm szépen! Are you ready to answer? Kész egy eh, kék kártyát elfogadni? Yes. Igen. Gracias, presidente. Eh, señor Zalba se referi... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, Kálasz úr többször is utalt a spanyol kormánynak az adó elkerüléssel kapcsolatos terveire. Vannak esetleg adó amnestiával kapcsolatos tervek is? Esetleg meg tudja magyarázni, hogy ez az adó amnestia hogyan is fog kinézni, és hogyan hat majd az adócsalókra? A gobierno español no ha aprobado ninguna amnistía fiscal, porque como sabe... Nos, először is adóamnestiáról szó sincsen, ilyet nem tervezünk. A spanyol alkotmány ugyanis ezt nem teszi lehetővé. Természetesen a spanyol kormány azt javasolta, hogy egy bizonyos fajta adórendezési lehetőséget biztosítsunk, ahogy az más országokban is megtörtént már, például Németországban vagy Belgiumban, illetőleg más spanyol kormányok, szocialista kormányok is javasolták ezt. A szocialista képviselőcsoport nevében két percben Ferreira asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetési konszolidáció azt jelenti, hogy gyakorlatilag elviselhetetlen terhet róvunk az európai polgárokra. Mégis egyre kevesebb ember között oszlik el ez a teher, a terhet elsősorban munkavállalók és fogyasztók viselik. A vállalatok pedig elkerülik az adót és nem fizetik be. Elviselhetetlen. A szocialisták megpróbáltak már közvetíteni egyszer, és megpróbálták már azt eh, vázolni, hogy ez mennyien sokba kerülhet. Több milliárd eh, euró, több, mint amennyit az európai országok összességében egészségügyre például kiadnak ha csak egy ötödét tudnánk ebből beruházásra fordítani, amit nem fizetnek be adó formájában, akkor a beruházás 3,5%-ra növekedne európai GDP-vel összehasonlítva. Tehát óriási számokról van itt szó. Az állásfoglalás, amelyet a parlament erre vonatkozóan beterjesztett, egyoltalúan követeli a tanástól és a bizottságtól, hogy gyorsítsák fel intézkedéseiket az adócsalás és adó megkerülés ellen konkrét intézkedésekre van szükség. Az adópolitikai együttműködésben az Európai Unióban a tagországokkal, különösen Svájccal. De a bizottságnak kell tárgyalni, nem országonként bilaterális formában, mert ez azt jelenteni, hogy harmonizálhatnánk a megfelelő e, számla kiadási normákat, a jelentéseket, a vállalati e, zárszámadásról azt is jelenteni, hogy fontos elemek, le, elemet kapnánk az adócsalás ellen, az adó paradicsomokkal szemben. Európa nem alsóbrendű partner, hanem nagyon fontos globális partner, kötelezettségei vannak a G20-ak felé is, hiszen ott is az adócsalás ellen fel akartunk lépni. Egyébként, ha ezt nem tesszük meg, hitelt veszünk, veszítünk a polgárok közé, körében, Úgyhogy felszólítom a bizottságot és a tanácsot újfent arra, hogy hatékonyan lépjen fel. A liberális frakció nevében Bilbao asszony következik másfél percben. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Hadd mondjam el azt, hogy ezzel az állásfoglalással egyetértek. A csalás, az adó megkerülés olyan kérdés, amely a szociális igazságosság szempontjából fontos. El kell riasztani a csalókat, az adófizetőket pedig motiválni az adófizetésre. Ezzel az állami költségvetések is javulnak, a szolidaritás pedig erősödik az együttélés során. A költségvetési harmonizáció, az adóharmonizáció, az egyeztetés a különböző adóügyi hatóságok között Európa szerte Nos, mindez a javasolt intézkedésekkel nélkülözhetetlenek a csalás elleni harcban. Fontosnak tartom azt, hogy mindenkit egyenlően kezeljünk. Az én régiómban például, a, amely adó szempontjából független, szankcionálták azokat az adónormákat, amelyek teljesen más tagállamokkal azonosak voltak. Úgyhogy jelezném, mennyire fontos, hogy az gazdaság ellen is fellépjünk, megszűnjön ez. Szisztematikusan fel kell lépni ellene minden ágazatban, minden rétegben, minden adónemmel kapcsolatban. A tisztességtelen versenyt támogatná az adó megkerülés, és szerintem nagyon jó lenne, hogyha az állásfoglalás világosan ezt is kiemelni, és egyértelmű intézkedéseket tartalmazna. A jó gyakorlatokat ki kell cserélni. Nagyon fontos az, hogy európai szinten is végre a korrupció ellen hatékonyan fel tudjunk lépni a következő felszólaló egy percben Giegold úr a zöldek nevében. Ja, sehr verehrte Kollegen, um... Igen, tisztelt kollégák! Jelenleg a közfinanszírozás és az európai gazdaság helyzete nem hagy teret az adópolitikai meséknek. A tanács helyzete egyértelmű, az adópolitikai javaslatokkal kapcsolatban nagyon kevés dolog valósul meg. Miért? mert vannak olyan országok, amelyek minden további adó együttműködést elleneznek. Az agresszív adótervezésből profitálnak, ők az adóoázis, és egyértelmű az adó kérdésekben együtt kell működni. Éppen ezért az Európai Unió Bizottsága a múlt évben már, az elmúltban már többször hajótörést szenvedett javaslataival. Egyszerűen nem jut előre ugyanúgy, mint a kamatirányelvnél és az újabb javaslatoknál sem. Voltak, akik engedelmeskedtek, voltak, akik nem. Arra kérem önöket, Semeta úr, bár tudom, hogy nem egyszerű a munkája e tekintetben, váltson stratégiát, kemény intézkedésekkel, pont erősítse az együttműködést annak érdekében, hogy a tanács blokkoló pozícióit megváltoztassák. dla Köszönöm szépen. Most pedig Imre az képviselő kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az európai gazdasági és pénzügyi válság kontextusában az adók behajtása és annak fontossága rendkívül nagy jelentőséggel bír. Minden adófizető számára érthető adórendszerre van szükség, igazságos és hatékony, adórendszerre van szükség, miközben az adócsalás egy olyan jelenség, amely a tagállamok jövedelmét, bevételét veszélyeztet és milliárdokba kerül évente. Ez azt jelenti tehát, hogy az adócsalást hatékony módon le kell küzdeni. Ez az egyetlen módja annak, hogy az államok bevétele növekedhessen és javulhasson a beruházások helyzete is. Olyan feltételekre van szükség, amelyek ellehetetlenítik a, az adócsalást, ezért a tanácsnak és a bizottságnak határozott fellépést kell tanúsítani annak érdekében, hogy felléphessünk a problémával szemben. Közösen kell fellépnünk ezen jelenségekkel szemben, annak érdekében, hogy javítsuk az államok bevételét, anélkül, hogy az adókat emelnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Cornelis de Jong következik másfél percben. Tisztelt elnök úr! Minden cégről tudható, hogy melyik országhoz köthető. A Coca-Cola-ról, a Mercedesről, az IKEA-ról, és ezek a vállalkozások, amelyekről most szó volt, ezek pedig holland építkezési vállalkozások, amelyeknek a székhelye ugye Hollandiában van, de valódi tevékenységüket más országokban fejtik ki, és gyakran azért, hogy minél kevesebb adót kelljen fizetniük, titkos megalapodásokat kötnek ezekben a szélországokban. És a holland adórend elől adóparadicsomokban menekítik a pénzüket. A multinacionális szégek gyakorlatilag mindenhol lesinálják Európában és Európán kívül. Éppen ezért kell odafigyelnünk, hogy pont a gazdasági válság idején az adófizetők pénze ne ússzon el, illetve az adóbevétel se ússzon el. Ez több átláthatóságra van szükség, a multi ellenőrzésére országonként, minden országban más adó feltételek mellett kell, hogy adózzanak. Még az EU-n belül sincs egység nem, hogy a harmadik országokkal ezekkel jobban együtt kéne működni, hogy az adócsalás tere szűküljön. És be kéne vezetni egy, egyfajta minimál kulcsot a társasági adóban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Podimata asszony. Tisztelt biztos úr. Azért ragadtuk meg a kezdeményezést ebben a témakörben, mert úgy gondoljuk, hogy az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem elválaszthatatlan a nemzeti és európai stratégiáktól, amelyek célja, hogy kikerüljünk a válságból. Az adócsalás, adóelkerülés hatalmas veszteségeket okoz, gazdaság és szociális okokból akadályoz bennünket abban, hogy elérjük gazdaságpolitikai céljainkat. Ezért elengedhetetlen, hogy a közös politikánkat elmélyítsük ezen a területen. Miközben nem feltétlenül az egyes tagállamok adópolitikáját kell koordinálni vagy harmonizálni, egyszerűen arról van szó, hogy az adó versenyt korlátozzuk egymás a tagállamok között, és felkaroljuk azokat a problémákat, amelyekkel küzdenek az egyes tagállamok. Nem csak az adóversenyről van szó az egyes tagállamok között, hanem arról is, hogy hogyan viszonyulunk más országokhoz, így Svájchoz például. Az Európai Unió tagállamai még mindig ragaszkodnak a banktitokhoz, természetesen vannak különböző felelősségi körök, ami az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelmet illeti, de az Európai Tanács és az Európai Bizottságot ez nem akadályozta meg abban, hogy szigorúbb szabályokat határozom meg a probléma elleni küzdelem érdekében. Köszönöm szépen, Udo Bolman. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy európai mandátum, és hogy a bizottság tárgyaljon. Ezt nagyon helyesnek tartom, hiszen ekkor megmérhetjük azt, hogy az Európai Bizottság milyen messzire jut a Svájccal folytatott tárgyalások során például. De helyes az is, hogyha a kollégák azt mondják, hogy a megerősített együttműködésre is szükség van azokon a területeken, ahol ez tovább vezethet bennünket. Kérdezzük meg a nyilvánosságot, kérdezzük meg a német szövetségi kormányt, vagy a francia kormányt, hogy miért nem tették meg még a szükséges lépéseket, miért van az, hogy mindig nagy szavakkal dobálóznak, miközben a hazájukban, belföldön még mindig nem ragadják meg a kezdeményezést. És jó lenne, ha végre választ kapnánk arra a kérdése is, hogy az USA a bilaterális nyomásgyakorlás területén miért sokkal sikeresebb, például Svájc esetében, mint például a német szövetségi kormány tegyük fel a kérdéseket, tegyük fel ezeket a kérdéseket a polgárok érdekében, Kérdezzük meg, hogy az USA mit tesz másként, mint az európai tagállamok annak érdekében, hogy gyakorlati előrelépés szülessen végre ezen a téren. Elnök. Most pedig rátérünk a spontán felszólalásokra. Bazaszkó asszony jelentkezett elsőként, egy percet kap parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az adó csalás, adóelkerülés nagyon sok gazdasági kárt okoz. Az állami szabályok nem működnek, és ettől akár már a nemzetbiztonság kérdése is felmerül. Romániában állítólag 33%-os a GDP egyharmada gyakorlatilag az adóelkerülés mértéke, ezért minisztériumok közötti bizottságot állítottunk föl, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni. Tudjuk, hogy Hollandia a Schengeni csatlakozásunkat nem támogatja, állítólag azzal az ürügyjel, hogy nálunk nagy az adócsalás. 40 milliárd darab cigarettát 15 millió euró értékben azonban nem sikerült a Rotterdami kikötőben megtalálni, és ha jól tudjuk, Rotterdam is a Schengeni térséghez tartozik, semmivel nem jobbott a helyzet, mint Konstancában. Múlt héten nálunk nagy fogás volt, az ír kollégákkal összefogásban elkaptunk sok csempész árut. Elfogad a kék kártyát az egyik kollégánktól. Én a biztostól szerettem volna kérdezni. Tudjuk, hogy Görögország óriási válságban van. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy svájci bankok félbeszakítják a felszólalót. Itt nem lehet a bizottsághoz közvetlen kérdéseket föltenni. A kék kártyás eljárásban csak egy kollégának, az előtte szóló kollégának tehet föl kérdést. Sajnálom, félbe kellett, hogy szakítsam. Köszönjük. Teraz bardzo proszę, pan poseł Janusz Zemke. A spontán felszólalások körében Zemke úr kap szót. Tisztelt elnök úr, szeretném hangsúlyozni, hogy a pénzügyi válsággal összefüggésben sok európai tagállam most adót akar emelni. Szerintem ez a helytelen út, ez a téves út, amely tovább fékezi a gazdasági növekedést, és nem teremt új munkahelyeket. Sokkal jobb stratégia lenne, hogyha az adó beszedés módszerein javítanánk, illetve keményebben fellépnénk az adóelkerülők adócsalókkal szemben, hiszen az általuk okozott pénzügyi kár jelentős. Ettől igazságosabb lenne a verseny is. Hallgattam a mai vitát, és egyre jobban aggódom. Úgy tűnik számomra, hogy továbbra sem lépünk föl eltökélten az adócsalással szemben. A jelenlegi gazdasági pénzügyi helyzetben Európában ez őrültség, az elnök félbeszakítja a felszólalót. Gergely úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr!

foglalkozni fogok. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Vertman asszony kap szót. Az adó elkerülés és adócsalás elleni küzdelem rendkívül fontos, ha belegondolunk, hogy egy milliárd eurós veszteséget okoz a tagállamok költségvetésében ez a jelenség. Ezt a pénzt a növekedés és a foglalkoztatás érdekében fektethetnénk be, annak érdekében, hogy további aktív lépést tegyünk a válságból kivezető úton. A nagyobb átláthatóság a tagállamok részéről és a megerősített együttműködés az Európai Unió működéséről szóló ö, szerződés 65. cikke értelmében rendkívül fontos volna. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Papanau úr következik. Köszönöm, 1% του ΑΕΠ της Ευρώπης Köszönöm. Az Európai Unió GDP-nek egy a a adócsalás, ez a becslés, több milliárdról van szó. A tagállamok kétharmada nem járt sikerrel abban, hogy a korrupció ellenes küzdelmüket 50%-osnál jobbra értékeljük. A, nyilvánvaló, hogy az adócsalás az nem csak egy kis számú tagállamot érint, hanem az összes tagállamot, és ezért is kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Még egy változót hoznék ebbe a képletbe, mégpedig az görögöknek nyújtott támogatások milliárdjai, amelyre külön oda kell figyelni. Ezt a pénzt felhasználják-e vajon például a csalás elleni küzdelemre? Köszönöm szépen, most pedig zárásképpen a biztos úr következik, parancsoljon. Mr. President, Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Ez egy rendkívül időszerű és konstruktív eh, vita volt. Nagyon erősen odafigyeltem arra, amit eh, mondtak, és ez megerősítette azt az elhatározásomat, hogy az adóelkerülés és az adó csalás ellen fellépjünk, fellépjek. Ugyanis eh, önök is és a kormányok is, a nemzeti, állam, a nemzetállamok államok is eh, elkötelezettek a az adócsalás elleni fellépés iránt, na már most, most már csak ezeket a szavakat tettekké kell változtatni. Ahhoz, hogy hatékony legyen egy adórendszer, több dolog kell, jó ellenőrzés, eh, erős adóigazgatás és eh, jó adóigazgatási felépítés. Ezek olyan dolgok, amelyek, amelyekről el kell gondolkoznia a tagállamoknak. Én úgy gondolom, hogy az európai szemeszter folyamatában ezt a kérdést is a gazdaságirányítási agendánk középpontjába tudjuk állítani. Én erre fogom buzdítani az összes érintettet. Két fontos prioritást fogalmaznék meg először is. Az Európai Bizottság tanácsnak benyújtott júniusi jelentése megfelelő alapot biztosítson a további munka számára. E, rá kell bírni a pénzügyminisztereket arra, hogy ők is lépjenek fel az adóelkerülés és az adócsalás ellen. Az elkövetkezendő hónapokban kezdeményezéseket fogunk kidolgozni az adóparadicsomokkal és az agresszív adótervezéssel szembeni fellépés érdekében. Már most rendelkezésre állnak, áll egy hosszú lista az aggodalmakról és az azokra nyújtandó esetleges válaszokról. Sokan felvetették itt a svájci problémát. Én a Dán elnökségre várok, hogy véglegesítse az álláspontot, és ezzel az Európai Bizottság elkezdhesse a tárgyalásokat Eh, Svájccal, eh, és így eljuthassanak hozzánk azok az adóbevételek, amelyek minket eh, illetnek. Említették önök közül többen az agresszív adótervezés jelenségét, ezzel is fogunk foglalkozni az idei évben, és megpróbáljuk felmérni, hogy hogyan lehet fellépni a jelenséggel jelenség ellen. Eh, a legjobb gyakorlat eh, tapasztalatcseréje szintén egy olyan dolog, amelyel az Európai Bizottság foglalkozik. Eh, erre vonatkozóan felett állítva egy munkacsoport, és a tagállamokat állandóan arra kérjük, folyamatosan arra kérjük, hogy osszák meg egymással a hasznos tapasztalataikat. Bulman úr említette azt, hogy az Egyesült Államok hitelesebben fel tud lépni az adócsalással szemben. Én nem hiszem, hogy mi rosszabbak lennénk, mint az amerikaiak. Valójában együttműködünk az amerikaiakkal abban, hogy a globális szinten beszerzett információkat kicseréljük egymás között, remélhetőleg ezt az együttműködést fel fogjuk tudni használni nem csak Svájc vonatkozásában, hanem más harmadik országok vonatkozásában is. Bekívánom vonni az érdekelteket is a dupla vagy kettős nem adózás kérdésével kapcsolatban is. Az Európai Parlament véleménye szintén fontos, politikai vezető szerepet kell játszania, és számítunk arra is, hogy támogatják az Európai Parlament, az Európai Bizottság javaslatait. Végezetül, elnök úr, örülök annak, hogy hozzá tudtunk járulni ehhez a vitához. Méltányolom az önök gondolatait, és állok a további párbeszéd elé. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig eh, miniszter Vámen úr kap szót a tanács nevében. Tisztelt elnök úr! Tisztelt biztos úr! Er Szeretném ezt a vitát én is hasznos gondolatokkal lezárni. Ez mindenki egyetértett abban, hogy az adóelkerülés és az adócsalás ellen fel kell lépnünk, ehhez az állásponthoz ragaszkodunk. A mai vita során is aláhúztuk annak a fontosságát, hogy ezt a e, fellépést megerősítsük. Szeretném megköszönni e, Szemeta úrnak e, az eddigi bizottsági munkát, és a Dán elnökség nevében hadd fejezzem ki még egyszer, hogy az Európai Bizottsággal nagyon szoros együttműködésre törekszünk, és ezt a Dán elnökség érdekéke, érdekeként fogjuk fel. Van egy sor olyan megállapodás tervezet, amely jelenleg a tanács előtt, a tanács asztalán van. Ezeknek az eredménye hamarosan napvilágra kerül. Ami Svájcot illeti a Dán elnökség, minél hamarabb tárgyalási mandátumot kíván adni az Európai Bizottságnak a Svájccal való tárgyalások lefolytatására mindent elkövetünk annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt az ügyet. Szeretnénk tehát eredményeket, előrehaladást elérni eh, ezek, ebben és más dossziékban eh, is. Szeretnénk eh, gyorsan eredményeket látni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az európai tanács elfogadja az asztalán fekvő javaslatokat. Köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy foglalkozott ezzel a témával. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy hatékonyabban fellépjünk az adóelkerülés és az adó csalás ellen, ugyanis ezek égető témák ma Európában mindenkinek érdekében áll, ez a közös Európánk érdekében áll. Projekt rezolúció. Köszönjük szépen az elnökségnek. Egy állásfoglalási tervezetet kell megszavaznunk, ez pénteken 12-kor történik majd meg. Most pedig tovább lépünk a következő napi rendi pontra. A tanács